12 órakor lesz erről a szavazás. A következő napirendi pontunk Schwab úr jelentése a versenyjogi rendelkezések megsértéséről. Először szeretném megkérni Schwab urat, hogy tartsa meg hozzászólását. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Malmström, biztos asszony, kedves képviselőtársam, először is a bevezetőmben arra szeretnék utalni, hogy Almúnia alelnök úrnak. Nem csak eh, e esetében szerettem volna a jó közreműködésért és együttműködésért köszönetet mondani, hanem szeretném kérni önt Malmström asszony, hogy, hogy, ki, hogy mondja el Almunia úrnak, hogy nagyon elégedettek voltunk a konstruktív együttműködéssel, és szeretnék eh, a görög soros elnökség képviselőjének is köszönetet mondani azokért a lépéseket, amit tettettek. Ugyanakkor ezek a lépések nem lettek volna lehetségesek, hogyha fontos jogszabály esetében eh, az Európai Parlament nem tett volna hatékony lépéseket, és a különböző frakcióban ülő kollégák, Sanchez prezidó a szociáldemokratás részéről, Epping az ECR részéről, Ole Schmidt a liberálisok részéről, valamint az ő eh, elődje, valamint Beász Eichhout és Bernhard Rapkai, akik szintén nem lehetnek ma itt, közösen eh, a gazdasági szakbizottság elnökével nem tudtak volna együttműködni. Sikerült a bizottsági javaslat alapján elérni, hogy a kartellek áldozatai az elkövetkezendő időszakban e, jog, e irányelv végrehajtása esetén lehetőséget kapnak arra, hogy a, sagát, a saját tagállamukban az esetleges kártérítési kötele, kíván, kívánságaikat, igényeiket érvényesítsék az adott tagállamban. Nagyon nagy előrelépés ez, hiszen illeszkedik abba az irányvonalba, amit 2010-ben az Európai Parlament a 40 Európai Bizottsági versenypolitikával kapcsolatos jelentésével kapcsolatban leszögezett. Tehát, hogy a nyomon követő intézkedéseknek meg kell történniük ebben az irányelvben, és így az amerikai vagy Amerika által befolyásolt uh, kollektív kereseteknek a kockázatát Európában minimalizáljuk. Nem csak a bizottságnak, hanem a parlamenti képviselőtársaimnak is köszönetet mondok, hogy sikerült ebbe az irányba beállni, amely biztosítja, hogy a számos vadhajtás, amit például az Egyesült Államokban látunk, az Európai Unióba eh, nem tudott átcsapni, nem tudott begyűrűzni. Nagyon sok eh, elem van, ami ebben szerepet játszott. Ezeket nem csak a szakbizottságban, hanem az első olvasati eh, megállapodásban is kizártuk. És biztosítottuk azt, hogy a jog érvényesítésnek az európai elve a szabálysértések, a közjog megsértésének hatósági szankcionálása által érvényesül. És szeretnék köszönetet mondani azért is, hogy számos olyan pont van, ahol javulást sikerült elérnünk az eredeti javaslat az eredeti bizottsági előterjesztéshez képest. A 12-es és 13-as cikkely, tehát hogy milyen előjogokkal rendelkezik közvetve vagy közvetlenül egy keresetet benyújtó személy, ezeket, ezeket az előjogokat megfelelő helyen, észszerű módon korlátozta az Európai Parlament. Ugyanis az indirekt és a direkt keresetet beterjesztőnek az előjogokkal való előokkal való felruházása ahhoz vezethetett volna, hogy a jövőben szaporodnak az ezzel kapcsolatos kártérítési igények, és ez adott esetben az európai gazdasági térségnek eh, is károkat okozott volna. Az Egyesült Államok nak például az Egyesült Államokban működő vállalatoknak jövőbeni esetleges keresetekre több pénzt kell céltartalékba helyezniük, mint amennyi pénzük van a kutatásfejlesztésre. Ezt mi nem akarjuk Európában, és ez sikerült is ezzel a javaslattal, és a tanácssal folytatott háromoldalú párbeszédben is sikerült ehhez a megfelelő többséget biztosítani. Másodszorban pedig, hölgyeim és uraim, képviselőtársak, sikerült azt is biztosítani, hogy a 17-es cikkelyben megadjuk az önkéntes kártérítésnek a lehetőségét, ezáltal biztosítva, hogy a felperes egy kedvező megoldást kapjon a saját kárának megtérítésére, anélkül, hogy keresetet nyújtson be. És köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Schwab úr. Most pedig megkérem Malmström asszonyt, hogy foglaljon állást. Köszönöm, elnök úr. Ammonia úr nevében szeretnék köszönetet mondani önnek is, Rapkai úrnak is, volt asszonynak is, és az összes árnyékjelentéstevőnek és egyéb képviselőnek, aki ebben a nagyon fontos munkában részt vett. E, nagyon gyümölcsöző együttműködést tapasztaltunk meg a három intézmény között, meggyőződése a bizottságnak, hogy nagyon e, kielégítő eredményre jutottunk. Különösen örülünk annak, hogy ezt el tudjuk ma e, fogadni, még mielőtt önök kampányba vágnak újra választásuk érdekében. A sajtó azt mondta, hogy ez az anyag a legfontosabb fejlemény a versenyjog terén, amikor Almonia alelnök úr itt állt önök előtt meghallgatásán négy évvel ezelőtt, akkor megígért, hogy a a teljes mértékben be fogja vonni a társjogalkotás folyamatába, ezért ma a rendes eljárás keretein belül e, le tudjuk zárni ennek az anyának az elfogadását. A bíróság e, annak idején e, úgy döntött, hogy a kompenzációhoz mindenkinek joga van, azonban az elmúlt néhány évben nagyon kevés keresetet láttunk, és annak az volt az oka, hogy nem volt megfelelő jogi kerete ennek, különösen a magánszemek és a kis cégek nehezen tudták az elszenvedett káraikat érvényesíteni. Fontos ez a joganyag, mert most már hatékonyan és eredményesen tudják érvényesíteni a jogukat a kárpotláshoz. E, a joganyag e, biztosítja az áldozatoknak a követeléseik állattámasztására szükséges e, bizonyítékokhoz való jobb hozzáférés lehetőségét. Fontos, hogy megengedjük az áldozatoknak, úgymond a jogsértés elszenvedőinek, hogy hogy hozzáférjenek azokhoz az adatokhoz, amelyek a versenyjogi vizsgálatok során keletkeznek a versenyhatóságok munkája során. Ez a szöveg, amelyet holnap önök megszavaznak, arra bátorítja a cégeket, hogy a méltányos enyhe elbírálás elve alapján együttműködően lépjenek föl a versenyhatósággal kapcsolatban. A bizottság meggyőződése, hogy a szöveg kiválóan kiegyensúlyozott,

Köszönöm szépen, Köszönöm, elnök úr. Én voltam a eh, jelentéstevője annak a zöld könyvnek, amely a verseny politikára vonatkozó jogsértésekről szól, szabálytalanságokról szól. Nos, hadd mondjam el azt, hogy azóta előrelépés történt, hiszen végre megvan a jogalkotási javaslat. Köszönöm Schwab úrnak, Rabkai úrnak és mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy sikerült elérni ezt az eredményt. Az európai polgárok jogait erősítik, erősíti ez az irányelv, nagyon fontos része az Európai Unió DNS-ének a versenyjog a római szerződés óta, és ezáltal az Európai Unió igazságosabb és demokratikusabb lesz. Azért gondolom ezt, mert bírói mert, mert a magánjogban megjelenik majd egy igazi biztonsági pillér, és ez nagyon jót tesz majd a joggyakorlatnak is. Igazságosabb is ez, hiszen korábban arról szól csupán a versenypolitika, hogy a szabálysértőkre különböző szankciókat szabtak ki, most viszont már az áldozatokat is tudunk, tudjuk védeni, illetve a különböző, illetve lehetőség van a különböző kártérítések megítélése is fontosnak tartom, hogy, hogy, hogy hatékony legyen a versenyjog, és ezzel nagy lépést tettünk e felé. Almunia biztos úr megerősített, illetve ígéretet tett ennek az elérésére a meghallgatásán, és ez így is történt. Nos, nagyon fontos az, hogy az összes európai polgár összes alapjoga biztosítva legyen, ez így lesz a versenyjogban. Nagyon fontosnak tartom, hogy a bizonytalanságot elkerüljük, illetve, hogy a különböző viták esetében mindig biztosítsuk, garantáljuk a vitarendezés megfelelő módját. Fontosnak tartom azt is, hogy a kártérítés ne legyen egyenlő a jogtalan vagyonszerzéssel, tehát ne essünk túlzásba. És fontosnak tartom azt is, hogy véletlenszerű, vagy, vagy véletlenszerű módon ne, ne használják a, ezeket a, az intézkedéseket. Mindent meg kell indokolni, természetesen minden, a, minden jogszabály használatát, és egy baráti megegyezés esetében akár csökkenthető is a kártérítés összege. Aztán a különböző felmentő ítélet, ítéletek esetében is megvannak a különböző megvannak a különböző bírói vagy igazságügyi joggyakorlati feltételek, ezek egyértelműek. Aztán jó lenne, hogyha még nyitva lévő kérdésekben pontosításokat dolgozna ki a bizottság. A kisebb károk esetére vonatkozó javaslat mindenképpen pozitív fejlemény. Próbáltuk ezt már elérni az elmúlt tíz évben. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik részt vettek ebben a munkában. Nagyon nagy öröm volt számomra együtt működni ezekkel az emberekkel. Örültem annak, akik az elmúlt években együtt dolgoztam velem a parlamenti mandátumom során. Köszönöm, Eichhout úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy tipikus európai téma, leszögezhetjük. És egy még teleíratlan oldal a kartel képzésekkel szemben, a fogyasztók érdekében, a kis és középméretű vállalkozások érdekében lépnünk kell, és helyes, hogy ezzel a törvényel most végre arról gondolkodunk, hogy végre a kis és középméretű vállalkozások is könnyített eljárásban kaphassanak kártérítést. Minden fogyasztónak is ez felfogható, érthető és érdeke is, és örülök az előadó kezdeményezésének. Jó volt az egész eljárás, az együttműködés, megtaláltuk szerintem a kellő egyensúlyt. Körülön köszönöm Schwab úrnak, hogy nyitott volt. A elvi kérdésekben kemény volt, de mint ember rugalmas bár illene mindig, gratulálok az árnyék előadóknak is, hogy olyan szöveget találtunk közösen, amely a fogyasztókat védi elsősorban, és a kis és középméretű vállalkozásokat. Ami pedig a whistleblowereket illeti, nekik jogokat kell adni, hogy gyakrabban történjen whistleblowing a kartellesedéssel szemben ne legyen ne, annyira nehéz, mint most egy karterrel szemben fellépni. Ehhez is jó ez a törvényi keret, amelyet most megalkotunk, ebből levezetve még jobb szabályokat lehet majd alkotni rájuk vonatkozóan is. Nyilván lehetett volna még többet elérni a közös panasz eljárás tekintetében például, de amit megalkottunk, az egy nagy és fontos lépés a jó irányban. Reméljük, hogy a következő időszakban majd az elmaradt témák területén is tovább lépünk. Tomási asszonynak adok most szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr! Támogatom ezt a javaslatot, mert céljai, szükséges feltételei a jól működő szabad piacnak, és régóta céljaink voltak. De ahhoz, hogy az irányelvből végrehajtott jogszabály legyen unió szerte, az független és hatékony igazságszolgáltatásokra van szükség a tagállamokban, és fair és jó üzleti légkörre, amelyen belül az ilyen esetek csak kivételesek és nem ö, túl gyakoriak. Sajnos az a benyomásom, hogy egyes tagállamokban ezek a feltételek nem teljesülnek, és attól tartok, hogy ez az irányelv ezekben az országokban csak írott malaszt marad. A politikai hatalom gyakran rájátszik a hatalmasok kezére, a kicsikkel szemben, mert ez könnyebb, egyszerűbb, gyorsabb, és sajnos ez nem alkalmi, hanem egyes országokban mindennapi gyakorlat, és a szabályokat szelektívan alkalmazzák. Az igazságügyi rendszerek nem egyformán eltökélten harcolnak a korrupcióval szemben, Márpedig, ha a politikát anfer módon befolyásolják ezek a partikuláris, bár hatalmas érdekek, akkor ö, nem nézünk jó jövő elébe. Most, ha jól látom, Anders Dotter asszony nincs jelen, Úgyhogy akkor elkezdjük a spontán felszólalások körét. Először Kelly úrnak adok egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném Almónia biztost megdicsérni a kiváló munkáit, amit végeztek az elmúlt öt év során. Nem hiszem, hogy jó ötlet, hogy túlságosan sokszor dicsérjük őket, és ezt a szót használom, de mégis dicsérnem kell a kollégámat, Schwab urat, a jelentéstevőt, és biztosítanunk kell azt is, hogy folytathassa a munkáját ezen a területen, hiszen ez egy nagyon fontos terület. Különös tekintettel a versenyjogra, mint területre. Nagyon sokan úgy gondolják, egyébként nem helytelenül, hogy igazságtalanság uralkodik el, sokan nem tudják, hogy mit is kezdjenek ezzel a helyzettel. Most azonban lehetőséget kapnak, hogy ezekkel az ügyekkel foglalkozzanak, bíróságon belül vagy azon kívül. Köszönöm szépen. Az utolsó KCDI felszólalónk pedig Szolyolán képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos jelentésről van szó, és azért szeretnék mindenkinek gratulálni, akik részt vettek ennek a megszületésében. Két dolgot szeretnék kiemelni. Először is. De sokkal intenzívebb együttműködésre van szükség a bizottság és a felügyeleti hatóságok között a tagállam részéről, hiszen a gyakorlatban nekik kell az esetleges versenytorzulásokat nyomon követni és kezelni. Másodszorban az energiaszektorban, ha a földgázra gondolunk, vannak olyan tagállamok, ahol igazából egyáltalán nem érvényesül a verseny, és itt a bizottságnak közösen a Nemzetközi Valuta Alappal kell, hogy fellépjen, annak érdekében, hogy elinduljon a verseny. És ez egy fontos lépés volt. Elnök, köszönjük szépen, Stojolán képviselő, ezzel lezártuk a KCDI rendszert, és Mámström asszonynak adok szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm, ezeket a, köszönöm ezt a rövid, de velős vitát, és Almónia biztos urat hagy mentsem ki, nevében szólok. Nagyon jó, hogy megszületett ez a végleges szöveg, főleg a versenytörvények eddigi vesztesei szempontjából. A nagy cégek és a kicsik most egyformán egyforma súlyjal esnek latba majd a nemzeti bíróságok előtt és a kompenzációs, a kártérítési kompenzációs jog is kiterjed. Eddig nem lehetett közvetlenül eljárni a szabásértőkkel szemben, már pedig ez most könnyebb lesz, ez jó a kis és középméretű vállalkozások szempontjából. Teljes körű és igazságos kompenzációról beszélünk, amely elretent a hasonló kartelesedéstől a jövőben. Ugyanakkor a szöveg a közszféra és a magánszféra és a végrehajtás területén az együttműködést is ösztönzi, megerősíti a végrehajthatóságot, és kiegészítő programokat, harmonizálási programokat hoz létre, amelyek segítik majd ugyanezt, és az áldozatok korábban sérült jogainak érvényesülését garantálják. Köszönöm mindenkinek, de elsősorban Schwab előadónak és a társ előadónak, Rapkaui úrnak, Bausz asszonynak és másoknak is a kiváló munkát, amelyet mi is nagyra értékelünk. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, Malmström asszony! Végül pedig az eszmecsere lezárásaképpen megadom Schwab úrnak a szót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm, hogy ö, ugyan ö, alelnök úr, Almunia alelnök úr nincs itt, de őt képviselte kiváló kollégája, és én is csak azt tudom megismételni, ami az eszmecsere során elhangzott. Ö, jó szöveget írtunk, úgy érzem Kár, hogy Sánchez prezidió kolléga időközben elment, de meg szeretném neki köszönni távolétében és a konstruktív hozzáállást, és hiányozni fog a következő időszakban ebből a szakmai munkából. És a liberálisok kár, hogy nincsenek itt, de egy biztos, biztos asszony, hogy az irányelv kapcsán biztos, hogy javulni fognak a, a jogbizonytalanságot okozó helyzetek. Garantálni szeretnénk, és talán tudjuk is majd, hogy a whistleblower megfelelő védelmet kapjon. Persze ezt nagyon körül kell írni, nem biztos, hogy ennek nagyon sok vonatkozása van, tehát a túlzott védelem se jó, meg az, a gyenge védelem sem. Minden esetre eddig nem volt teljes a kép, nem volt jó a rendszer. Az Európai Bizottság nag, nagy nyomásnak volt kitéve, hogy ezt a cikket, ami ide vonatkozik, jól megírja. Sok országban nincsen egyáltalán whistleblower védelem, és de itt nem is arról van szó, hogy mindenhol egyforma rendszert vezessünk be, hanem azt, hogy azt garantáljuk, hogy a gazdasági tevékenységgel arányos módon védjük a whistleblowereket, erre javaslatot tegyünk. Az öt, következő öt évben ezt az irányövet le kell bontani a gyakorlati szabályokra, és majd akkor születik meg a végleges megoldás, de úgy gondolom, hogy ö, ö, az itt utat kijelöltük, az irányt kijelöltük, és a keret, amelyet megalkottunk, egy biztosabb az eddiginél és jobb feltételeket biztosít mind a panaszosoknak, mind a fogyasztóknak, és szerintem ezt egyhangulag meg kell, hogy szavazza majd holnap a parlament. Köszönjük szépen, Schwab úr, ezzel az eszmecserét lezárom. Most eh, holnap 12-kor fogunk szavazni ebben a témában. Következő napi rendi pontunk Kraca Cágarapuló asszony jelentése az Európai Hosszú Távú Befektetési Alapokról. Nagyon jól vagyunk az idővel, kivételesen.